legyen energia, hanem lényeges lépéseket kell tennünk az, enne, az éghajlatváltozás elleni harc terén is. Köszönöm, hogy az elnök úr, köszönöm biztos úr, végül pedig magyarul szeretném folytatni. Egy állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám a vita lezárásaképpen Eh, ezennel a vitát berekeztem szavazásra kedden twelve órakor kerül sor. köszönöm a figyelmüket nyugodalmas jó éjszakát kvánok isten áldását kvánom életükre.